képviselőknek legyen lehetősége arra, hogy szavazat magyarázattal éljenek ezekben a témákban. Hát, az ügyrend szerint, az eljárási szabályzat szerint nincs a sürgősségi esetek tekintetében szavazat magyarázat. Az ALDE kérését közvetítette nekem, hogy a Kulturális szakbizottságban megválasztott két tagról számoljak be. A parlamenti közgyűlési tanács a tekintetében a Mediterrán Unió esetében.